Bom dia, vamos iniciar os nossos. Megkezdjük a munkákat. Következik egy eszmecsere, tizedik napi rendi pontunk, az Európai Unió és Kína témájában 9 óra 30-ig lesz az eszmecsere, aztán át fogunk térni a szavazásra. Azt kérem, hogy a szavazó kártyáikat mindenki készítse el. Elő. Sterki, i do grupo ALD. Az, els, a jelentéstevő az Ade részről Sterks úr meg is adnám neki azonnal a szót. Stark képviselő úr. Opini for the komisszi Köszönöm szépen. Ez a vélemény a Külkereskedelmi Szakbizottság egyik véleménye, és meg kell, hogy állapítsam, hogy a Kínához fűződő kapcsolatunk egy rendkívül fontos kapcsolat, nem lehetünk könnyelműek ebben egy sor kérdésre korlátoztam a figyelmemet, olyanokra, amelyekben mi vagyunk illetékesek itt a szakbizottságban. Mindenek előtt a szociális aspektusokra gondolok, amelyek a kereskedelmi kapcsolatok kontextusában szerepelnek. A vélemény tulajdonképpen egy nagy kérdőjelt tartalmaz. Van-e egyensúlytalanság, vagy nincs? az elvet illetően nem kell feltétlenül abból kiindulnunk, hogy egyensúlytalan a kapcsolat. Természetesen vannak bizonyos egyensúlytalanságok, időnként vannak természetesen felületes érvek és klisék, amelyek feltűnnek. Például tudni kell, hogy egyáltalán nem az a helyzet, hogy a kínai kereskedelmi kapcsolatok miatt csökkent volna a munkahelyek száma nálunk. Változás az van. Viszont a tanulmányok arra mutatnak rá, hogy a Kínában sikeres cégek idehaza több munkahelyet kínálnak időközben. Ezt mindig figyelembe kell venni. Vagyis egy kicsit az általánosan elterjedt nézetek mögé is be kell pillantanunk. Világos, hogy Kína a világon az egyik legfontosabb kereskedelmi partner, és az a tény ismert, hogy Kína néhány évtizeddel ezelőtt megnyitotta a gazdaságát, most szerves része a világgazdaságnak, emiatt viszont Kínára kötelezettségek is hárulnak. Egészen másképp látjuk egyébként az országot most, mint korábban. Úgy vélem, hogy követelésekkel előállni, ezt nem így kéne mondani, de azért szociális kérdésekről is beszélnünk kell a kínaiakkal. A véleményembe beleírtam egyébként azt is, hogy ne csak Kínára vessük pillantásukat, amikor szociális ügyekről beszélünk, hanem egész Ázsiáról, kelet, dél-kelet Ázsia is szóba kerül, és láthatjuk, hogy a kínai gazdaság, társadalom fejlődik, vannak cégek, amelyek már időközben Kínát is elhagyják, és más ázsiai országok felé veszik útjukat. Tehát egy teljes képet kell látnunk. Erre kérjük az Európai Bizottságot a szociális ügyekben. Egész Ázsiával foglalkozzon. Kína néhány dolgot persze egészen másképp lát, mint mi. És hogyha szociális biztonságról, szociálpolitikáról beszélünk, akkor mi másképp vélekedünk ezekről az ügyekről, mint ahogy a kínaiak teszik. Azt azonban nem felejthetjük el, hogy az elmúlt 10-15 évben elképesztő fejlődés volt Kínában. Például időközben van munkajog, hagyományos értelemben, ami azt jelenti, hogy kontinensünk képviselői, specialistái is részt vettek annak készítésében, és nagy figyelemmel kísérjük egyébként, hogy mi mit csinálunk ezen a területen. Ezt el kell mondani. Vagyis, ha Kína tényleg része a nemzetközi gazdaságnak, akkor a nemzetközi szabályokat kell betartani, és itt vannak hiányosságok. Ezt konkrétan kiemeltem. Beszéltem a szabad szakszervezetekről, és nem csak a jog léte a lényeg, hanem az, hogy betartsák és ellenőrizzék a betartást, mert ebben nagyon komoly differenciák vannak. Fontos még az is, hogy a kínaiak azon dolgoznak, hogy egyfajta szociális biztonságot alakítsanak ki, és a piac gazdasági egyensúlytalanságait így próbálják csillapítani, tompítani. Nagyon fontos tudni, hogy a kínaiak keveset költenek, hiszen félretesznek a saját időskori ellátásukra egyénileg is, és minél rosszabb valakinek az egyéni szociális helyzete, annál inkább takarékoskodik egyéni síkon. Ezért aztán az egyensúlytalanság jellemzi a kivitelt és a belső fogyasztást. Az elmúlt öt évet tekintve láthatjuk, hogy a növekedési számok már csökkentek. Már nem akarnak 10-11 százalék növekedést évente, hanem 7 százalékot. Tehát nem a növekedés az első. És ez azt jelenti, hogy a belső fogyasztás is növekszik, mintegy 7%-kal. Az elmúlt hónapok fizetési mérlegéből kiderül, hogy bizony vannak változások olyanok, amelyekre nem gondoltunk néhány évvel ezelőtt. Elnök asszony, rövid szövegezésű ez a vélemény, ez szándékos dolog, de biztos vagyok abban, hogy a legfontosabb pontokat felsoroltam, és ezzel hozzá tudtam járulni a vitához a külkereskedelmi szakbizottságban folyó vitához is a mi részünkről. Mint már mondtam, kínai kereskedelmi kapcsolatunk rendkívül fontos, és nem lehetünk könnyelműek. Muito obrigada. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszámolóját. Nagyon fontos témáról van szó, és fontos utalásokat hallottunk ebben a véleményben. Az INTA szakbizottság véleményét szeretnénk aláhúzni, és Plum képviselő kap most szót. Bună dimineața tuturor colegelor și colegilor. Eu sunt Shadow én árnyék tevője vagyok ennek a véleménynek, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő úrnak a beszámolójáért, és azokért az ötletekért, gondolatokért, amelyekről szólt. Szeretnék én is aláhúzni valamit. Néhány dolgot szeretnék én is aláhúzni. Kína az egyik legfontosabb világgazdasági szereplő, és a tárgyalásokat az együttműködés és a partnerség alapján kell lefolytatni az Európai Unió és Kína között. Ha figyelembe vesszük mindazt, amit elmondott a jelentéstevő a társadalmi párbeszéd nyitás témájában, akkor azt látjuk, hogy nagyon fontos lenne bátorítani ezt a tendenciát. Volt már vita e témával kapcsolatosan a mi szakbizottságunkban, éppen ezért Kínával egy szociális szövetséget kellene kialakítanunk, tehát az EU és Kína között, annak érdekében, hogy előmozdítsuk a foglalkoztatást, továbbá, hogy bátorítsuk a vállalatok szociális felelősségét is, figyelembe véve a kínai befektetéseket, amelyeket európai vállalatok tettek. Azt hiszem, hogy ezek a vállalatok nagyon fontos szerepet játszanak, és lehetővé teszik a foglalkoztatás növelését, növekedését. Azt is éppen ezért fontos, hogy aláhúzzuk a vállalatok szociális felelősségét ezen a területen. foglalkoztatással foglalkozó politikusok, a szociális védelemmel foglalkoztat, foglalkozó politikusok szerepét is alá kell húzni. Az ENSZ-ben a Gazdasági és Szociális Bizottság aláhúzta azt, hogy mennyire fontos a decens munka és a szociális védelem továbbá az Európai Unió a fejlesztési eszközén keresztül olyan témákkal kellene, hogy foglalkozzon, mint a közegészségügy, a szegénység felszámolása, a gyermekek életkörülményeinek javítása, a munkavállalók egészségügyi feltételeinek és általában a munkafeltételeinek a javítása. Folyamatosan fejleszteni kell az együttműködést a foglalkoztatás területén, a bevándorló munkásokkal kapcsolatosan az ő munkafeltételeiket is javítani kell a nők és a férfiak feltételeit egyenlővé kell tenni a foglalkoztatás területén. És nem szabad elfelejteni, hogy a zöld munkahelyek létesítése mennyire fontos. Ez egy fontos téma, amelyről az Európai Unióban nagyon sokat vitáznak, de világkontextusban is sokat vitáznak az energia területén. Ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Helmer képviselő úr. Much, Madam Chairman. I'm listening to this with great fascination. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgatom ezt. Nem tudom, hogy hányan voltak a képviselők közül munkásszálláson Kínában, és amikor itt zöld munkahelyekről beszélünk, meg a nők jogáról, talán érdemes lenne összehasonlítani ezeket az elveket a valósággal. Sturks úrnak köszönöm a remek munkát, amit végzett, csak kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen kihatása lesz a munkájának a valós világra az EU és Kína közötti kereskedelemmel kapcsolatban. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy Kína ó, óriási kontribúciót tett ahhoz, hogy az európai infláció alacsony maradjon, ugyanis alacsony árucikkeket biztosít. Viszont aggódhatunk, hogy véget ér ez a korszak, mert a kínai dolgozók úgy döntöttek, hogy most már több fizetést akarnak, meg jobb munkakörülményeket. Jó szerencsét nekik, segítünk ezen célok elérésében. Ah gazdaság és ipari fejlődés körülményei között. A munkakörülmények, a környezetvédelmi feltételek javulni hivatottak, amikor egy bizonyos gazdaság egy bizonyos fejlődési szintet meghaladott. Láthattuk, hogy a cégek több pénzt kezdenek fizetni Kínában is. Ez mindenképpen jó hír, és ezt támogatnunk kell. Csak hogy ezt a, az általános társadalmi, ipari, gazdasági fejlődés hozza meg, és őszintén szólva az, hogy itt most ebben a teremben arról okoskodunk, hogy mi lenne a helyes Kínában, nem hiszem, hogy nagy változást fog hozni. Ugyanakkor Kínában nagyon súlyos emberi jogi sértések vannak, embereket hajnali háromkor elvisznek, büntetőtáborokba megkínoznak, és Kína nagyon vonakodó szándék megvitatni ezeket a témákat, vagy reagálni a nyugati nyomásra a e témákban. Nyilvánvaló, hogy erre kellene alapvetően figyelnünk ennek a bizottságnak a nemi esélyegyelőségről papolni valószínűleg idővesztesség, időpazarlás. Stex úr olyan jelentésről is véleményt mond, ami még nem létezik. Ez bizony nagy teljesítmény. Az, hogy ennyire együttérzőek vagyunk. Most nem hiszem, hogy Kínában bárki oda fog figyelni ezekre az együttérző szavakra, inkább az európai munkások dolgaira kellene jobban odafigyelnünk. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lambert. Hát azt mondjuk, hogy várunk, és nem csinálunk semmit, akkor azért egy kicsit kevés. Igen, és az emberi jogoknál nagyon nézik, hogy mi hogyan szólunk hozzá ehhez, hogyha tiltakozunk, nyilatkozatot teszünk. Elmúlt héten volt egy ilyen téma, Például a tibetiek választási urnájának ellopásáról volt szó, Nepálban ellopták, és a tibetiek nem választhattak a kínaiak nyomása miatt, és bizony reagáltak, és azt szeretnék elérni, hogy mi maradjunk csöndbe. Tehát nem elég ezt elfogadni. De mit csinál egy óriás, hogyha a többiek azt mondják, hogy változ meg? A kollégának hálás vagyok a jelentésért, nagyon jól ismeri Kínát, ezt tudjuk, és a fejlesztés politikai dimenziót is nagyon jól szerepeltet itt. Join the game. Egy, én is ott voltam, amikor arról beszéltünk, hogy Kínát és Tajvánt együtt szólítsuk fel, legyenek WTO tagok hogyha VTO tagok vagytok, úgy gondoltuk, akkor betartjátok a játékszabályokat is, de ettől még messze járnak. De szerintem a nyomást gyakorolni kell továbbra is. Ha csak tudomásul veszük, hogy semmi se változik, meg úgyis azt csinálnak, amit akarnak, és úgy bántok az emberekkel, ahogy akartok. Nos, ez nem jó. A nyomásgyakorlást folytatni kell, hiszen az ott élő emberek már elértek sok dolgot ebben. Igaza van, több a pénzük, sokat tárgyaltak, sok minden történt, amit nem propagáltak az újságokban, de egyfajta haladás látható. Ezért ennek ellenére Sterks kolléga úgy gondolom, hogy követeléseket kell támasztanunk továbbra is, még akkor is, ha nem olyan gyorsan fognak reagálni rá. Vegyük például a textil területet. Kína számos régiójában időközben textil megállapodásokat kötöttek az európai iparral, tehát szabályokat állapítottak meg, amelyeket be is tartanak, akkor ez bátorító. Érted, német, érted a német nyelvet, ugye apró csepp a forró körrel szoktuk mondani, de németül, de ez akkor is így van és ennek ellenére folytatnunk kell a munkát. Persze az indiaiak mindig azt kérdezik, milyen a szociális piacgazdaság rendszerre, milyen struktúrák tartoznak hozzá a vállalatok felelősségéről, mit kell tudni, amit az indiaiak tudnak, azt esetleg a kínaiak is tudhatják, ha rávesszük őket, hogy csinálják meg. Hogy ez egy szociális szövetséghez vezete, amiről most folyt a vita, azt nem tudom, de hogy több közös vonást kell kialakítani, hogy tegyük világosan még inkább, hogy a gyerekek jogait is be kell tartani. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy az ott élő ember is, emberek is a komputerizáció, a globalizáció világában élnek, és bizony megtanulták ők is, hogy saját jogokat meg kell szerezni, el kell érni a jogokat a saját országunkban, nem lehet arra várni, hogy kívülről jön majd valaki. Tehát gondoskodjatok arról, hogy ezt kell nekünk mondani, gondoskodjatok arról, hogy dolgozatok a saját érdeketekben, nézzétek meg a szociális modellt, mit kell átvenni, mit nem érdemes átvenni, és ehhez nekünk a saját hozzájárulásunkat meg kell adni, és jó, hogy van egy ilyen kezdeményezés a munkavállalók szakbizottságából. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, hárman kértek még szót. Azt kérem, hogy gyorsabbak legyenek, és korlátozzák a felszólalásokat a főbb témákra, mert át szeretnék térni a szavazásra. Fajk képviselő úr kap szót. Já bych chtěl připomenout, že Čína má před námi náskok asi 2000 let, že v době, kdy... Szeretném azt szeretném mondani, hogy Kína körülbelül 2000 évvel előttünk jár. Mi még a fákon másztunk, amikor már Kínában szervezett állam volt. Akármilyen állásfoglalást elfogadhatunk, de amikor a kínai elnök eljön Franciaországba és rendel 200 Airbus-t, akkor hirtelen mindent rendben fogunk találni Kínában. Úgy gondolom, hogy véget kell vetni a képmutatásnak a megközelítésünkben. Tudom, hogy az állam állampolgári jogokat lábbal tiporják Kínában. Tudom, hogy az emberek nem léphetnek be szakszervezetekbe, nem tömörülhetnek szakszervezetekbe, de úgy gondolom, hogy ahogy kialakul a középosztály Kínában, a középosztály el fogja érni azt is, azt Kínában is, amit Koreában elért. Ott is valamikor diktatúra volt ugyanis. helyes a változást ösztönözni Kínában, de hogyha elmegyünk a brüsszeli reptéri üzletekbe, azt látjuk, hogy csupa kínai gyártmány találunk ott, európai cégek márkáival. Mhm, köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm szépen, rövid lehetek. Sok minden elhangzott már eddig, és Terkszornak szeretnék köszönetet mondani. Szerintem tényleg sikerült neki egy nagyon rövid véleményben nagyon sok részletre kitérni, nagyon sok árnyalatra kitérni, ez nagyon jó történet ez, hiszen nem csak Kínáról beszél, hanem más ázsiai államokról is. Thomas Mannhoz is tudok csatlakozni, igen, lassú vízpartot most lehet így is fogalmazni, tehát persze nehéz úgy, hogy az ember csak beszél és nem történik semmi. Az emberi jogi vitákban az az érzésem néha, hogy Kínában nem történik semmi, beszélünk, beszélünk, és egy falnak rohan az ember. De hogyha újra és újra megcsináljuk, és tényleg meg próbálunk az Egyesült Államokkal mondjuk közös pontot kialakítani, akkor ugye egy milliárd emberről beszélünk, akik kereskedelmi partnerek Kína vonatkozásában, és ha mi javaslatot teszünk, akkor adott esetben az már érdekes lehet, ha közösen tudunk fellépni, ez, erre kellene törekedni, mert tényleg az a helyzet, hogy a helyzet nem optimális Kínában az emberek számára, és ne adjuk fel. Então, uh, última inscrição, senhora uh, Christensen. Eh, Kína in Köszönöm szépen. Kína természetesen egy kooperációs partner <clears throat> az EU számára, de követeléseket ettől még kell támasztanunk a kínaiakkal szemben tudni, illik jelentős mértékben sértik meg az emberi jogokat különböző módon. Ruandában is jártam, és Angolában is jártam az EU delegációban, és azt láttuk, hogy nagy foci stadiont építenek az afrikai kupára, és Luanda egy részét eltávolították, mert nem akarták, hogy a forgalom a fővárosba fusson. És azt láttuk, hogy csak a kínaiak dolgoztak eh, ezen a stadionon és az adott helyszíneken, és csak kínai anyaggal dolgoztak. Egyetlen afrikai munkatárs sem volt ott. Erre fel kell hívni a figyelmet. Nem lehet az, hogy elfogadjuk hogy az afrikai lakosság nem kap munkát ilyen esetekben. Egyébként pedig rabokat alkalmaztak. Ez azt jelentette, hogy megkérdezték őket, Kínába akartok-e börtönbe menni, vagy Afrikában dolgozni. És hajókon laktak a kikötőben. Ez abszolút megsértette az emberi jogokat, tehát ilyen esetekben követeléseket kell támasztanunk. Muito obrigada. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Stex kollega akar még röviden szólni? Hogyha igen, akkor igen. Köszönöm szépen, nagyon röviden egyetértek Helmer kollégával. Fontos a szociális normák javítása természetesen, ehhez egy gazdagabb társadalomra van szükség, egy jó alapra van szükség. Ezt láttuk már az utóbbi 30 évben is. Vannak olyan dolgok természetesen, amelyet még meg kell oldani, hogyha a mi normáinkat szeretnénk ott látni és elérni. Tudjuk, hogy például vidéken hogyan élnek az emberek, aztán ha megnézzük Sankhájt, akkor látjuk, hogy milyen nagy a különbség. De 30 évvel ezelőtt ö, egészen más volt a helyzet, és a fejlődés hatalmas volt, éppen ezért nem értek egyet teljes mértékben Helmer kollégával, aki azt mondta, hogy hát nem igazán sikerült előre haladnunk a tárgyalások és a vita során Kínával. Pontosan ez a téma, a szociális témák. Nagyon-nagyon is odafigyel ezekre a témákra a kínai vezetés. Persze nehéz megérteni és előrelátni, hogy mi fog történni, mert egy valódi demokráciát kellene Kínában megvalósítani. Az egyik szocialista kollégánk is számos esetben beszélt a munkafeltételekről, a biztons, munkahelyi biztonságról, és egy jegyzőkönyvet is aláírtak annak érdekében, hogy például a szénbányák biztonságát hogyan lehetne Kínában javítani. A szociális rendszer, a politikai rendszer természetesen nagy részben attól is függ, hogy a kínai lakosság mennyire elégedett a helyzetével. Nagyon sokszor a, a vita Kínával frusztrációkat okoz egyeseknél, ahogy ezt Meissner képviselőasszony elmondta. Tehát nem lehet Kínának végül is eh, megmondani, hogy mit kell csinálnia, ezt vagy azt. Fontos az, hogy a szakszervezetek szabadon működhessenek, és úgy gondolom, hogy vannak még hiányosságok, nem tartják tiszteletben a nemzetközi megállapodásokat, jogsértések vannak, és hogyha a nemzetközi kereskedelem szereplőjévé akar válni Kína, akkor be kell tartania a különböző nemzetközi szabályokat. Most úgy tűnik, hogy szavaznunk kell akkor, ugye? És akkor befejezném. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a véleményét a témát illetően. Ki, akinek módosító indítványai vannak a, a e véleményel kapcsolatban, május 2-áig 12 óráig nyújthatja be azokat. május 24-én, 25-én fogunk visszatérni a témára. Most pedig ezt a témát lezárjuk, és áttérünk a szavazásra. Az első jelentés, amiről szavazunk, Richard Falbr jelentése a szociálpolitika külső dimenziójával foglalkozik. Reméljük, hogy könnyen lezajlik majd a szavazásunk. Kezdjük az egyes bekezdése, 67-es módosító címmel képviselő asszonyé mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 4-es bekezdés 69-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 70-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 71-es. Nem, nem, ez okafogyottá válik. Nem, nem, nem, de szavazzunk rá. Tehát a 71-es módosítóra szavazzunk. Ki szavaz mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Négyes új bekezdés. A DEVE 7-es módosító mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos 73-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 74-es és a 75-ös megegyeznek, kiszavaz mellettük, ellenük. Tartózkodás. Elfogadtuk. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 6-os, Inta 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7 76-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 7-es bekezdés 77-es módosító mellett ellen tartózkodás ezt le kell ellenőriznünk, kétségeim vannak. Tehát megnyitom a szavazást. Há dois membros que não têm carta. Két ketten nem hozták el a szavazók átjájukat, tehát az ő szavazataikat hozzáadjuk a szavazatokhoz még. Tehát 20 ellene, 22-en mellette és ketten tartózkodtak, tehát elfogadtuk. 78-as módosító nem, nem, ez fogyottá válik. Következik a 79-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellett nem. Nem, ez is fogyottá válik. 8-as bekezdés Inta 3-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kilences bekezdés, a 81-es visszavonták, de ott van a 82-es, 83-as. Együtt szavazzunk-e kettőre mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 84-es visszavonva, úgy tűnik. 85-ös. Nem, az sem. Okafogyottá válik. Nem, nem, nem, mégis szavazhatunk rá. Votamos 85? Nem. Tehát a 8, igen, a 85-ösre szavazhatunk, mondja az elnök asszony. 85-ös mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt le kellene ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Tehát 85-ösnél tartunk. Elfogadtuk 32, 12, 1. Elnézést, egy kicsit szórakozott voltam, mondja az elnök asszony. 86, 87, 88 as megfelelnek a 85-öset, kiszabad mellettük, ellen tartózkodás, elutasítottuk. 89-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 10 bekezdés, 90-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Inta hatos mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Inta hetes mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Inta nyolcas mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig áttérünk a 11-es bekezdés B kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk a következő módosítók okafogyottá válnak, és a 106-osra térünk át, 106-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es bekezdés C kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A következő okafogyottá válnak, és a D kompromisszumra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő kettő okafogyottá válik, és a 99-esre térünk át, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9 98-as, 100-101-es együtt szavazzunk mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 102-es okafogyottá válik, 103-as. Két részben szavaz, több részben szavazunk, az első részre szavazunk mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk, második részre szavazunk ellen, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as bekezdés, 105-ös módosító, és a 104-es is. A jelentéstevő módosítói Pervans Beresz asszonyé A titkárság azt közli velem, hogy mivel az előzőt megszavaztuk, ez okafogyottá válik, tehát 107-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as okafogyottá válik, 109-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk, 110 110-es fogyottá válik. Nem, nem, nem, meg kell szavaznunk a 110-est. Igen, igen, szavazzuk, mert a 109-est elutasítottuk, tehát 110-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le, Szeretnék? Igen. Jó, akkor ezt ellenőrizzük le. Számomra világos volt, de ellenőrizzük le. A 110-es módosított, megnyitom a szavazást. Uhum. Então, 30. Uh... 11-en mellette, 35-en ellene egy tartózkodással. Számunkra ez világos volt. Deve négyes következik mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 112-es 112-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük le, igen, a 112-est ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Tehát a 112-es módosítót elektronikusan ellenőrizzük. 38 an mellette, 80 ellene, egy tartózkodással, tehát elfogadtuk, ahogy már mondtuk. A 114-es és a 116-ost visszavonták, de a 115-ös bent marad, a 16 ös bekezdésnél, tehát a 115-ösre szavazzunk mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Következik az F kompromisszum. Továbbra is a 16-os bekezdésnél kiszavaz mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. többiek fokafogyottá válnak, és a 119-esre térünk át mellette, ellene, tartózkodás. Kétségeim vannak, kérem ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást a 119-es módosítóról. 26-an mellette, 20 ellene egy tartózkodással, tehát elfogadtuk. 17-es bekezdés, dev 3, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve 9-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. E kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A következő okafogyottá válik inta egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as bekezdés 123-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük le, igen, jó, rendben, akkor elektronikusan szavazunk a 123-as módosítóról. en ellenezték, 22-en mellette szavaztak, tehát elutasítottuk, igazam volt de sokszor azért vannak kétségek. 124-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Van három következő módosítók, a 125, 126, 127 kompatibilisek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. egyes bekezdés 68-as két részben szavazunk. Először az első részre mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 68-as módosítóról szavazunk. 18-an ellene, 29-en mellette szavaztak, tehát elfogadtuk. A második része szavazunk, mellette. Kérem, hogy magasra emeljék fel a kezüket, mert nem, különben nem láthatók. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Itt, itt teljesen világosan láthattuk, de ha akarják, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást, tehát a 68-as módosító második részéről. Huszonnégyen ellene, 23-on mellette elutasítottuk. Van egy kollega, akinek úgy tűnik, hogy nincs szavazókártyája, tehát ezért kell mindig hozzáadni az ő szavazatát is. Az... Vagy most már megvan a szavazókártyája? Thomas Sandernek nincs meg, tehát egy szavazatot mindenképpen hozzá kell adni mindig. Tehát elutasítottuk. 18H, int a 10 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es, 151-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 72-es módosító, 4-es bekezdésnél, mellette, ellene, ellenőrizzük le, mert nem igazán láttuk jól. Tehát a 72-es módosítóra megnyitom az elektronikus szavazást. 24-en mellette, 23-an ellene. Igen, hát joggal voltak kétségeink. 91-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 141-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as bekezdés Inta 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as bekezdés 129-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nem? Nem? Akkor egy pillanat ellenőrizzük le. 129-es módosító. Megnyitom a szavazást. Nem, nem, premier volt a favor. Está. Está fechada a votação. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Világos. 35-9 ellenében. 113-as módosító következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 4-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18 as bekezdés, inta 5-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as bekezdés, 130-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Nem, akkor ellenőrizzük le tehát a 130-as módosítóra megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 17 mellette, 27-en ellene elutasítottuk. 128-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 131-es a 19-es bekezdésnél mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 132-es a 20-as bekezdés mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 133-as módosítás mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 134-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es bekezdés 135-ös módosító mellett ellen elfogadtuk. 22-es bekezdés 136-ot visszavonták, 137-es, 138, 139, 140 kompatibilisek megjegyeznek. Nem, de az, nem a 140-est külön hagyjuk. 137, 135, 139-re szavaztunk, és el is fogadtuk. Most jön a 140-es mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Deve 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 142-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 143-as mellett itt egy szóbeli módosítói van Beresz asszony részéről a szöveg, szöveg ott van önök előtt, tehát mellette kiszavaz ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as bekezdés, 144-es módosító mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk, 146-os okafogyottá válik. Nem, nem, nem, mert a 144-est elutasítottuk, tehát igaz. Tehát a 146-osra szavazunk mellette, ellene. De azt hiszem, hogy ezt mégiscsak elektronikusan kell ellenőrizni. 146-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-19 elfogadtuk 27-19 ellenében. 147-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as bekezdés, delve 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es bekezdés, 149-es, 150-es megegyeznek, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 148-as okafogyottá válik, áttérünk a 24-es bekezdés, 152-es módosító mellett, ellen tartózkodás elutasít megnyitottuk. Tovább megyünk. Még tovább a 24-es bekezdés 153-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Úgy tűnik, igen, igen, igen, elfogadtuk. 154-es mellett ellen elutasítottuk. 155-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Akkor következik az egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett ellen elfogadtuk tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A kettő következőt visszavonták, áttérünk a nyolcas módosítóra, jelentéstevői mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a kilences módosítóra mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Igen? Jó. Nem világos volt mindenki számára? Igen. Akkor elnézést kérek, akkor úgy tűnik, hogy világos volt, elfogadtuk. 11-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-14-est visszavonták, 15-ösre térünk át mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. A 17-es módosítóról. Tizenheten mellette. 28-an ellene elutasítva. Áttérünk a az A kompromisszumra mellette. Nem, ott volt, elfelejtettük a 18-as, elnézést kérek, ö, tehát ö, a 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig áttérünk az A kompromisszumra mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. A két következő okafogyottá válnak, 21-es következik mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 25. 25-ös mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Identikes. I, I, 26-27-es megegyeznek 30-asra térünk át. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Számza 28-20. A 28-29 fogyott, támálik 31-es következik mellette. Abstenções. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 32-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as, a 33-as, 36-os, 34-es, 35-ös, 37, 38, ezek oka, okafogyottá válnak. kivéve a 37-est, a 37-esre szavazunk. Úgy tűnik, igen. Hát a többi ö, a 37-es mellett ellen tartózkodást elutasítottuk. 39-es. Két részben, első részre szavazunk mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második részre szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 39-esnél. J. Prambulum bekezdése térünk. 40-es, 41, 42-es megegyeznek, kiszavaz mellettük, ellen tartózkodás elutasítottuk. 43-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 44-es vissza. Igen, én azt kértem, hogy vonjuk vissza. Vissza, visszavonták. Tehát a 44-es visszavonták. Következik a G kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A következők okafogyottá válnak, és a 48-as következik mellette ellene tartózkodás. Ezt jobb lenne leellenőrizni, mert vannak kétségeim. Brifikáció elektronikus. Tehát K. Brambulum bekezdés 48-as módosítóra megnyitom a szavazást, lezárom. Aprovada com 26 e votos a favor e... Elfogadtuk 26 10, 20 ellenében. Nem volt tartózkodás. 49-es mellett. Ellen. Tartózkodás én azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. Jó, jobb lenne azonban leellenőrizni. Megnyitom a szavazást a 49-es módosítóról. Lezárom. Huszonnyolc, tizenhét ellenében elutasítottuk 50-es tehát, az, tehát 50 nem, 51-est visszavonták, 52-es következik. Tehát 51-es visszavonták, és az 52-es következik, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53-as mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 54-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 55-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Igen. Voltak kétségeim. M. Prambulum bekezdés 56-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 57-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Ó, preambulum bekezdés 58-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 59-es sokafogyottá válik, mert az 58-ast elfogadtuk, 60-asra térünk át mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a végső szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Itt én most. 11-en ellenszavazata 36. A mellette elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Vamos votar o... Vamos passar à votação seguinte. Eh, que é a votação da... Következik a következő szavazás. Eh, sobre as mudanças demográficas e as suas consequências para o futuro da coesão. A jövőbeli kohéziós politika alakításáról van szó, egy véleményről beszélünk. Mindenki megkapta a listát, akkor meg is kezdhetjük a szavazást. Egyes már kettes számú módosító indítvány. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Folytatjuk. Első módosító indítvány. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hármas. Mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a négyessel. Két részenként szavazunk, két részben szavazunk. Az első rész támogatja. szavazat tartózkodás elfogadva. A második rész támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. A második részt elektronikusan ellenőrizzük. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-19 arányban elutasítva teljesen igaza volt, de innen nem láttam egyértelműen, egy néhányan nem tették fel a kezüket. Az ötös módosító indítvány mellette ellene tartózkodás. Nem egyértelmű. Elektronikusan szavazok, megnyitom a szavazást. az ötösről szavazunk, tehát lezárom a szavazást. 41-2. Elfogadva. Hetes módosító. szavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Nyolcas módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. kilenc mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum a következő a második ponthoz. Támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a 12-es módosító indítvány mellett ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a B kompromisszummal mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 es módosító következik. Két részben szavazunk, első részről szavazunk mellette, ellen tartózkodás elfogadva. Második részről szavazunk mellette. Mellene. tartózkodás elutasítva, gondolom, de inkább ellenőrizzük. Ezt tényleg megnyitom. Le, megnyitottam a szavazást, a második részről szavazok, méghozzá a 19-es módosító második részéről lezárom a szavazást. 27-21 arányban elfogadva. A 20-as módosító következik a 3-as ponthoz, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 részenként szavazzunk, két részben az első részről szavazunk. Ellene tartózkodás. Elfogadva. A második rész mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-asról is két részben szavazunk. Első rész támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Második rész támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 26-os támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 27-es mellette jó, akkor most uh, okafogyottá vált, bocsánatot kérek. 28-asra folytatjuk. Mellette ellenszavazott tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-es tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes pont következik a C kompromisszum. Támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Akkor a többi okofogyottá is vált. A 34-es következik ezek után. Mellette tartózkodás elfogadva. A D kompromisszumos a következő támogatja, a tartózkodás elfogadva. 37-es módosító, a másik kettő előtte, ugye okafogyottá támogatja, tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a 38-assal, támogatja, hogy 38-asról beszélünk. Azt javasoljuk, hogy egyben szavazzon blog többen, ugye? De nem hiszem, hogy mindenki egyet tudna érteni ezzel. Azt mondták nekem, hogy ez itt nem megy. 38-as támogatja. Csak a 38-asról szavazunk. Ellen szavazat, tartózkodás. Elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. 40-es támogatja. Ellen szavazat elfogadva. 41-es mellette tartózkodás elfogadva 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 43-as részenként szavazom, két részben az első rész következik mellette ellene tartózkodás elfogadva második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es támogatja ellenszedett elfogadva, 45-ös mellette ellene azt hiszem kicsit gyors voltam, elnézést. Mellette előrölkedjük, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 46-os támogatja, tartoz, elfogadva, 47-es mellette e, tartózkodás elfogadva, 48 elfogadva, 49 ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a végszavazás következik, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Egy szocialista taggal több szavazott. Nem, ezt állapítottuk meg. Most már rendben van a szám. Stimmel. Vagyis lezárom a szavazást. 41-2 arányban három tartózkodás mellett elfogadjuk. Gratulálni szeretnék a raportőrnek. Euh, chers collègues, je vous propose de poursuivre notre euh, séance de vote et nous en Kedves kollégák, folytatjuk a szavazást. Következik a 13-as pont. Jean Lambert asszony jelentése a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezeléséről, az Európai Unió jogi kereteiről. Első cikk, kettes pont, 11-es, 60-as módosító együtt, mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk. 61-es módosító, Steinrück az, hogy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es és 63-as megegyeznek, mellettük, ellenük tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 igen, 22 nem, egy tartózkodás. Elfogadtuk. 64-est visszavonták, 13-as és 65-ös együtt mellettük. Ellenük tartózkodás elfogadtuk. 66-os, 67-es, 68-ast visszavonták. A 14-esről és a 69-es törlésre vonatkozik mellettük. Ellenük tartózkodás elfogadtuk. 70-es terjük azt, hogy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös, 71-es, 72-es, 16-os, 73-as nem elfogadhatók. A kompromisszum a 4-es cikkhez, 2-es pontjához mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egy új pont a 18-as, 76-os mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 77-es Hendel úr szóbeli módosítóval az előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. a DC alpontnál 20-as, 78-as mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk, 80-as terjük azt hogy mellette tartózkodás ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21, igen, 26 nem elutasítva. Um, 21 és 79. A 21-es és a 79-es. Megegyeznek mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva, 81-es, 82-es nem elfogadhatóak, nem, egyértelmű volt. Egyértelmű volt. Jó, ellenőrizzük. kérem, Mert nem értjük. Rendben. De azért ellenőrizzük, hogy mindenki szavazhasson. Tehát a 2179-esről szavazunk most újra. Mindenki szavazott? Valaki nem szavazott még. Jó, akkor mindenki szavazott. Szavazást lezárom. 26 igen, 23 nem, akkor tényleg elfogadtuk. Szépen nyugodtan elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84-es, sogorúr mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk az E alpontnál 22-es, 85-ös, Lambert asszony, Hendel úr, mellettük, ellenen tartózkodás, elfogadtuk. 86-os, Terjük asszony, külön szavazás, részenként külön szavazás. Az első részről, tehát részenként, bocsánat, az első rész mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Második részről, a szöveg fennmaradó részéről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os cég 3-as pont, 23-as módosító embert azt, hogy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es, 87-es módosító Lambert asszony Handel úr, megegyeznek mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös Lambert asszony mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as el, vált, akár csak a 89-es, a 90-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 26 igen, 22 nem, egy tartózkodás, a 90-est elfogadtuk. 91-es okafogyottá vált, a 92-esről szavazunk, Sendők az, hogy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 93-as, Split voltot kért az EPP, a Member States-től odáig, hogy verifiable manner mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a szöveg fennmaradó része mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os módosító ról szavazunk. Ugyanarról szól ez is? Jó, tehát akkor az első rész Member States-től a Verifiable Mannerig megint, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A szöveg fennmaradó része mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 7-es cég 3-as pont, 27-es és 94-es mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. A 4-es pontnál 28-as az előadótól és 95-ös Hendel úrtól egy szóbeli módosítóval az előadó részéről, valaki ellenzéje a szóbeli módosítót nem, akkor együtt szavazunk róluk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es cikk 5-ös pont, 96-os Hendel úr mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 89-es az előadótól mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es cikk, sógorú, 97-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 98-as részenként, két részben. The Safety Case-től a Risks for Workers-ig, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a szöveg fennmaradó része mellette, ellene. Mit csinálnak a liberálisok? Nem látom. Ellenőrizzük. Ki van a második rész mellett? Tegyék fel a kezüket, ki van mellettük? Ellene? Kitartozkodik, elfogadtuk. 30-as módosító okafogyottá vált, 8-as cikk 4-es pontjánál következik a 31-es és a 99-es módosító mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk, 8-as cikk 4A új pont, 32-es 100 mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva, aztán utána 101-es terükasszony, egy szóbeli módosítással nincs ellenvetés, akkor a 101-est így módosítva, bocsátom, szavazása mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 102-es ugyanígy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es cikk B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes cikk, 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es okafogyottá vált, 109-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 35-ösről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es cikk 1-es pont, C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es nem elfogadható, következik a 14-es cikk első bekezdés második pontja, 37-es módosító szóbeli kiegészítéssel nincs ellenvetés, ugye? Akkor mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 14-es cikk első bekezés 7-es pont, 38-as 114-es módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk, preambulum bekezdés 1-es, 42-es, terjük hogy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizhetjük. Jó, akkor a 46-ost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25 igen, 23 nem, akkor tényleg elfogadtuk. Továbbra is a harmadik preambulum beképzés után a 2-es és a 45-ös mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. Továbbra is itt a 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es preambulum megkezdés után, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as és 50-es módosító mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 27-es preambulum megkezdés után 4-es módosító, illetve 51-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 29-es preambulum bekezdés. 5-ös és 52-es nem elfogadhatók, úgyhogy a 30-as preambulum bekezdésnél a 6-osról és 53-asról szavazunk mellettük, ellenük tartózkodás elutas, elfogadva. 34-es preambulum bekezdés után 7-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 54-es okafogyottá vált, 8-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös okafogyott, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Már akkor mondták, hogy ellenőrizzük, mikor még azt sem mondtam, hogy elutasítottuk. Következik a 9-es és az 58-as. Mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 10-es, 59-es mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Első hivatkozásnál az 1-es és a 39-es megegyeznek mellettük, ellenük tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. 1-es és 39-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 igen, 23 nem. Elfogadtuk. 40-es módosító szerűkasszony fogyottá vált, akkor a 41-esről szavazunk még, mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk most elektronikusan. Elektronikusan, szerkesz úr. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 44 igen, 4 nem, nulla tartózkodás. Gratulálunk az előadónőnek. Aki nincs velünk, de azt hiszem, hogy a pozitív hullámok eljutnak hozzá. Így következik az utolsó szavazás ma délelőtt. Ez pedig egy szóbeli ö, kérdéssel is foglalkozik, és egy állásfoglalás indítványjal. Ezt a plenáris ülésre javasoljuk. A háztartási alkalmazottakról szóló ILO egyezmény a, a címe. Itt nem a, tehát itt háztartási alkalmazottakról van szó, Falburral volt egy vitánk, hogy mit is fed le ez az egyezmény tervezet, mert arról van szó. A szöveg kompromisszumos módosítókból áll, amelyeket az árnyékjelentéstevők és a jelentéstevők nyújtottak be. A szóbeli kérdést szavazásra bocsátom, ki szavaz mellette, ellene tartózkodás. Tehát a szobeli kérdést elfogadtuk négy ellenszavazattal. Most pedig a kompromisszumos szöveget bocsájtom szavazásra az állásfoglalási indítványról, tehát a teljes szöveget a kettes preambulum, a D preambulum bekezdés nélkül, és az 5 és a 8-as bekezdés nélkül. Tehát elektronikusan szavazunk. Csaba mellette van, ugye? Csaba mellette van, mint koordinátor. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 43-an mellette, 5-en ellene, nulla tartózkodással a kompromisszumos szöveget elfogadtuk a három ö, külön ö, rész nélkül, amelyet most fogunk, amelyeket most fogunk szavazásra bocsátani. A D preambulum bekezdés, ondi, tehát akkor a D preambulum bekezdésben azt javasoljuk, hogy kétszer a szövegben kétszer egészítsük ki a szöveget az undocumented szóval. Hát ha valaki nem egy, ért egyet, akkor ellenne fog szavazni elektronikusan, tehát arról szavazunk, hogy a V preambulum bekezdésben az undocumented szót kétszer megemlítsük a szövegben. Megnyitom a szavazást. van valaki, aki nem szavazott. És nem szerkesz úr. Tehát valaki nem akar szavazni, akkor talán mindenki szavazott. 24-en mellette, 23-an ellene. Tehát akkor az undeclared szót hozzáadjuk a szöveghez. Az ötös bekezdésnél egy kiegészítés lesz, vagy nem, attól függően, tehát a minimum wage szó, szó, szavakat. Ki szeretné, hogy ez benne legyen a szövegben? Minimum wage. Szavazunk. Mindenki szavazott? Meg lezárom a szavazást. 18-an mellette, 26-an elleni két tartózkodással tehát nem, nem fogjuk ezeket a szavakat a szövegbe belevenni. Most pedig a nyolcas bekezdés következik, ahol azt javaslom, hogy az a kompromisszumos eredeti szöveggel szavazzunk elektronikusan, tehát mellette. Pontosabban elnézést kérek, hogy az elnök asszony, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19-en mellette, 28-an ellene, nulla tartózkodással, tehát ezt, a, ezt nem fogadtuk el, most pedig Harkin asszony 48-as módosítóját, bocsátom, szavazásra mellette, mellette, ellene, tartózkodás, 48-as módosítót elfogadtuk három ellenszavazattal, most pedig elektronikusan szavazunk a teljes szövegre. On a pu voter le vote est clos. Lezárom a szavazást. 40 mellette, 7 ellene. Köszönöm szépen. És a penális ülésen majd akkor meg is fogjuk vitatni ezt a témát. Mikor is lesz ez? A májusi plenáris ülésre fogjuk majd a napirendre tűzni. Nous en avons terminé avec... Euh, Befejeztük akkor a szavazást. Rövid időre felfüggesztjük az ülésünket. Bien, chers collègues, je vous propose... Kedves kollégák, kérem most már hagyják abba a beszélgetést. Egy fontos szavazáson vagyunk túl. Et, Monsieur le Président, je, merci de, de... Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Elnézést, hogy ilyen eh, mozgalmas a helyzet a teremben. Gondolom, hogy megszokta már a parlamenti munkát. Ugye a szavazás után eh, jön a harmadik félidő, eh, meg kell beszélni az el a lezajló dolgokat. de biztosíthatom, hogy színvonalas vitát fogunk ettől függetlenül folytatni önnel. Gratulálok a kinevezéséhez. Az év eleje óta ön a Szociális Védelmi Bizottság elnöke, önt választották meg európai szinten a Szociális Védelmi Bizottság elnökévé. Számunkra, a parlament számára önök referenciaértékű munkát végeznek a szerződés értelmében van ugye egy foglalkoztatási bizottság, ugyanakkor van egy szociális védelmi bizottság is. Nagyon jó, hogy ilyen megosztásban tudjuk a témákat tárgyalni. Az elődei rendszeresen eljöttek a szakbizottságunkhoz. Nem tudom, hogy miért volt egy kis interruptus, nagyon örülnék, hogyha ez a gyakorlat folytatódhatna, legalább évente egyszer szívesen cserélnénk eszmét önnel, hogy ön elmondhassa, hogy hogyan áll a munka ebben a fontos bizottságban, ahol ugye a tagállamok fontos szerepet játszanak. Tisztelt elnök úr, hát is adnám a szót, hogy elmondja, hogy milyen a jelenlegi helyzet az ön által elnökölt bizottságban, és esetleg elmondja azt is, hogy a nyitott koordinációs módszer mennyire sikeres, illetve az EU 2020-as stratégiához hogyan kapcsolódik az önök területe. Nagyon köszönöm, elnök asszony, a kedves üdvözlő szavait, nagyon jól estek. Először angolul fogok beszélni, a bevezetőmet angolul tartom meg, hogyha nem ellenzik, és a kérdésekre majd saját nyelvemen hollandul válaszolnék. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért az alkalomért, hogy itt lehetek és ismertethetem a az Európai Szociális Védelmi Bizottság munkáját. Január 1 óta én vagyok az elnök ennek. Szükség van a kontaktusra, az információcserére közöttünk, ez rendkívül fontos, és nagyon szívesen eljövök évente egyszer, vagy még gyakrabban Egyébként pedig írásbeli tájékoztatást is szívesen küldünk, illetve hát köz informális kapcsolatokat is tarthatunk. Első észrevételem az lenne, hogy a 2020-as stratégia következő fél évben nagyon fontos szerepet fog játszani, Fontos az európai szociális védelmi értékek, rendszerek fenntartása ezeknek a rendszereknek. Igen, fontos szerepe volt a gazdasági kohézióban, illetve a gazdaság és bankválság idején fontosak voltak a fennmaradás szempontjából központi szerepet játszanak a szociális aspektusok, Sajnos a 2020-as stratégiában nincs meg a megfelelő helyük. A mi a bizottságunknak az a véleménye, hogy megfelelő egyensúlyra van szükség törekedni a szociális, pénzügyi, gazdasági aspektusok között, és később majd visszatérek erre. Hadd idézzem a bizottságnak az egyik fontos mondatát, amit az EBSCO-nak küldött, a következő mondatról van szó. A legkiszolgáltatottabbakat meg kell védeni attól, hogy a konszolidációs intézkedések súlya, főleg rájuk háruljon az államháztartások talpraállítása terén. Stabilitásra van szükség ebben a tagállamoknak a hatékonyságot a méltányossággal kell ötvözniük. Mielőtt a bizottságunk munkaprogramjára rátérnék és elmondanám, hogy hogyan is működünk, először magáról, az SVB-ről beszélnék, a szerződés 110 hatos cikke alapján működünk, a szociális politikai csere a mi feladatunk, a tagállamok és a bizottság között az ES, az SVB nem politikai testület egyébként tíz éves együttműködési tapasztalatunk van a szociális együttműködés, szociális befogadási politikák cseréje terén, és a, az Európa 2020 stratégiához is kontribuálni kívánunk. 27 tagállam, illetve a bizottság képviselői vannak jelen az SVB-ben nyugdíj, az egészségügy, a hosszú távú gondozás is hozzánk tartozik, illetve a szociális befogadás. Nem politikusként, hanem köztisztviselőként végzem a munkámat, és természetesen mindent meg akarok tenni annak érdekében, hogy az EU együttműködése, a szociális védelem, a szociális biztonság, társadalmi biztonság terén elmélyüljön. Tavaly decemberben fogadtuk el a munkaprogramunkat, és talán érdemes néhány dolgot megemlíteni a napirendről, hogy mivel is foglalkozunk idén és valószínűleg jövőre is. Először is megemlíteném, hogy a bizottság a gazdasági válság és a fiskális konszolidáció szociális kihatásait vizsgálja a hosszú távú szociális védelmi és befogadási tervek megvalósítására külön figyelemmel. Ugye februárban került elfogadásra az EU 2020-as stratégia, még vissza fogok térni. Tovább monitorozzuk az előrelépést a szociális védelmi és szegénységellenes politikák vonatkozásában a tízes iránymutatást veszük alapul, nyilván jól ismerik a szociális befogadás és a szegénységeni küzdelem tízes számú iránymutatását. A szegénység 2012-re kitűzött célját, bizottsági célját is vizsgáljuk a, a nyugdíjak terén. Az SVB jelentést készített, és tovább vizsgálja ezt a területet, az adatokat, a metodológiát. Az Európai Tanács is foglalkozott legutóbb ezzel a témával. A nyugdíjak vonatkozásában az APC-vel is együttműködést folytatunk. Fontos, hogy a szegénység felszámolása a konkrét kategóriák esetében előre haladjon. A nyugdíjak nem csak fontos gazdasági tényezőt jelentenek az előregedés miatt, hanem azért is nagyon fontosak, mert az időskori szegénység leküzdésében fontos a szerepük. Az idősödés 2012 jelentés alapján sokat kell foglalkozni a nyugdíjakkal. Ami az általános érdekű szociális szolgáltatásokat illeti, úgy gondolom, hogy az önök szakbizottsága is sokat foglalkozik ezzel. Folytatjuk a munkát az informális munkacsoportunkban, amely néhány héten belül eh, kezdi meg munkáját állami támogatásokkal, a belső piaccal, a közbeszerzéssel is foglalkozik ez a munkacsoport. A bizottság tavaly készített erről egy dokumentumot, és folytatódik a vita az állami támogatási és közbeszerzési szabályok felülvizsgálatáról. Júniusban készítünk egy véleményt arról, hogy az EU 2020-as az miként lehet hozzáigazítani a nyitott koordinációs módszer szabályait. Ön külön rákérdezett erre, elnök asszony. Franc, francia kollega elnöklete alatt az informális munkacsoport azzal foglalkozik, hogy a nyitott koordinációs módszert miként lehetne felülvizsgálni, átalakítani, és a júniusi EBSCO tanácsülésre készítjük elő a e, tervezetünket, e, javaslatunkat a szociális partnerekkel és a civil társadalommal való egyeztetésben. Szeretném hangsúlyozni az egymástól való tanulás e, fontosságát, a peer review-kat és a nyitott koordinációt egyaránt említeném. Van ugye egy platform a szegénység ellen, a szociális bevonásért, és orientációs dokumentumot készítettünk a kohéziós politikáról, különösen az SR-ról, össze kell hangolni a kohéziós politikát az EU 2020-szal, meg kell vizsgálni, hogy az ESZA mennyi pénzt szán a szociális befogadásra, és fenn kell tartani ezeket a kereteket. A 2020-as stratégia és az európai fél év témájában, mint korábban említettem, monitoring jelentést készítettünk a szociálpolitikákról. Ebben értékeltük az EU 2020 szociális dimenzióit, a jelentést megkapta az EBSZKO tanács, és hamarosan ki fogják adni. Azt elemzi, hogy ezek a szakpolitikák miként járultak hozzá a szegénység leküzdéséhez, illetve a teljes stratégia sikerét mennyiben segíthették. Fő mondani valónk ebben a jelentésben az, egy, az EU-ban minden ötödik ember a szegénység, a kirekesztés kockázat, kirekesztés kockázatával él, és 40 millió ember valamilyen szinten a szennyiség küszöb alatt van. 2020-ra eh, ahhoz, hogy felszámolhassuk ezt a helyzetet, nagyon ambiciózus nemzeti célkitűzésekre és intézkedésekre van szükség. A szegénység elleni küzdelem a teljes gazdasági kilábalási stratégia részét kell, hogy képezze az EBSCO tanácsi konklúziók is hangsúlyozzák, hogy a kollektív becsült eredménye a foglalkoztatás növelésére. Ugye 75% százalék lenne ez 2020-ig, de 20 millió embert kellene kiemelni a szegénységből. a fő mondani valónk az, hogy ez azt is jelenti, hogy a legkiszolgáltatottabb emberekkel nem szabad a legnagyobb terheket elvitetni. Ezt az elején is idéztem már. Megfelelő nyugdíjakra van szükség a jövőben, és hosszú távú finanszírozási rendszerekre, a nyugdíjrendszerekhez. A jelentés azt is hangsúlyozza, hogy jövedelmet kell támogatni, segíteni a munkaerőpiacra való bejutás, a szociális szolgáltatásokat, és a szociális kiadások növelésével a szociális befogadást, a fő politikai és költségvetési döntéseknél hatástanulmányt kell végezni a szociális kérdésekről. Elnök asszony, őszinte kell, hogy legyek, nagyon aggódik az én bizottságom, az éves növekedési felülvizsgálat és az EU 2020-as stratégia nem fogja eléggé tükrözni a szociális szempontokat. Kiegyensúlyozott növekedési modellre van szükség, de tartunk tőle, hogy ez nem fog megvalósulni. Le kell vanni a tanulságot az első európai fél évből, Fontos, hogy a tízes iránymutatást megfelelően végrehajtsák. Elnök asszony, azzal zárnám, hogy a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem integrált megközelítése az EU 20 stratégia alapján nagy feladatot hárít az SVB-re. A szociális védelem, társadalmi védelem gyakran kerül említésre, mint fontos építőeleme az európai integrációnak, az EU 2020-as növekedési modell intelligens fenntartható és befogadó növekedést tűz ki célul, ugyanakkor látnunk kell, hogy semmilyen látható törekvés nincs arra, hogy a szociális védelem is megvalósuljon, ezért nagyon fel kell készülnünk a következő időszakra. A bizottság a stratégia és a 2011-es európai fél év monitorozására nagy figyelmet fog fordítani és az önök szakbizottságának együttműködését nagyon üdvözölnénk. 2011. októberében az első szegénységellenes egyezmény konferenciájára kerül sor, és biztos vagyok benne, hogy elnök asszony fontos szerepet fog játszani ezen a konferencián, és ez jó alkalom lesz arra, hogy folytassuk az eszmecserét. Mikor lesz ez? 2011. októberében. Kérem, csak vegye föl a fejhallgatót. Thanks very much. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszámolóját. Nagyon sok érdekes pontra mutatott rá, ezekkel szeretnék én is foglalkozni. Ön említette, hogy a tanács döntése a fiskális konszolidációval kapcsolatosan szintén egy arra is szolgálna, hogy rámutassanak azokra, akik a legkiszolgáltatottabbak, és a, tudjuk azt, hogy sokan vannak olyanok is, akik nem a legkiszolgáltatottabbak, de rossz körülmények között élnek. Sok esetben például a nők is elszegényednek, aztán most itt ön beszél 14 millió emberről, akik eh, nagyon kiszolgáltatottak az unión belül. Tehát, vagy mit ért a különböző kategóriákon? Van a legkiszolgáltatottabbak, aztán csak a kevésbé kiszolgáltatottabbak kategóriája. És egyáltalán milyen célkitűzéseik vannak? Mi, kiket kell megcélozni? Mivel kell a tagállamoknak foglalkoznia? Hogyan lehet a szegénységet felszámolni? A parlament és sokat foglalkozik a 2020-as stratégiával. Vannak iránymutatók a szegénységgel kapcsolatosan, aztán van, ahogy ön is mondta, a foglalkoztatással kapcsolatos iránymutató. A, a probléma a szegénységgel kapcsolatosan, a foglalkoztatással kapcsolatosan, és más problémák is adódnak, tehát például van, aki túl fiatal, azért nem talál van, aki túl öreg. Nem tudom, hogy a Szociális Védelmi Bizottság figyelembe vesz e, bizonyos dimenziókat, a, a, foglalkozik-e azzal a 14 millió emberrel, akik nagyon kiszolgáltatottak, hogyha megcélozzák a szegénységet, a ö, kiszolgáltatottakat, a foglalkoztatást, a stratégia értelmében hogyan szándékoznak tovább vinni ezt az egész folyamatot. A jelentés tevő aki a saját kezdeményezésű jelentést, véleményt írja e témát illetően, rámutatott arra, hogy itt létre kéne hozni egy task force-ot, egy, egy olyan csoportot, amely kimondottan foglalkozna ezekkel a témákkal az általános érdekű szociális szolgáltatásokkal, aztán a szociális partnerekkel, mind azokkal, akik a nem profit területeken dolgoznak. A bizottság és a tanács képviselőit is bele kellene vonni ugye ebbe a munkába. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját szerepét kell játszani, a saját feladatát kell megvalósítania. Az önök szerepe, ahogy ön mondta, tanácsadói szerep. Egy magas szintű csoport sokkal dinamikusabban tud működni, kapcsolatba tud lépni a különböző érintett felekkel, a szociális területeken. Ennek a parlamentnek is van számos testülete, amely foglalkozik a szociális témákkal. Tehát itt nem csak pártpolitikai szerepekről van szó, és ahogy látjuk, a Szociális Védelmi Bizottságnak sem ez a szerepe. Érdekelne, hogy hogyan is gondolkodik ezekről a kérdésekről. Köszönöm. Dank u wel, ik zal nu in het Nederlands. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lehetőséget kapnak arra, hogy felvegyék a fejhallgatót, mivel hollandul beszélek, mint már mondtam. Az első kérdés a definícióra vonatkozott, a szegénység definíciója. Itt most a nemzeti meghatározásokra utalnék, vannak adott nemzeti körülmények, szuverén döntések, amelyek adott nemzeti szinten hatályban vannak. A 2020-as stratégia azzal kezdődik, hogy a nemzeti kormányok, illetőleg nemzeti parlamentek aktivizálják magukat, és utána következik az európai szerep a második megállapítás a következő. A munkaerőpiaci iránymutatások a szerződés 178. cikkéből indulnak ki. És itt különböző véleményen lehetünk persze, de ez van, ez a kiindulási pont. Ezzel együtt megállapítom azt, hogy egy dilemmával szembesülünk, amit meg kell vizsgálni, kezelni kell, hiszen meg kell nézni, hogyan tudunk dolgozni a szerződéssel. A szerződés már megvan, azon nem tudunk egyenre módosítani, de a szociális dimenziót valahol el kell helyezni méghozzá egyértelműen, hogyha a 2020-as stratégiáról beszélünk, és ezt meg akarjuk valósítani. Erre a dilemmára hivatkoznék most először. Ezzel egyidejleg azonban az is igaz, hogy különböző vélemények vannak abban, hogy hogyan reagáljunk erre a bizottságon belül. Elnézést kérek, de többet egyenlőre nem tudok tenni, mint csak a problémát definiálni, meghatározni. Kérem megértésüket. A lényeg az, hogy ahhoz járuljunk hozzá valahogy, hogy ezt a dilemmát megoldjuk. Az SSI-jal kapcsolatos megjegyzést az általános érdekű szociális szolgáltatásokról beszélek. Tudom, hogy az Európai Parlamentben ez egy nagyon fontos téma, és biztosíthatom önöket arról, hogy az én szakbizottság, vagy az én bizottságomban ez a téma a prioritások élén szerepel. Jó, természetesen, hogy tanácsadók vagyunk az intézményeknek, készítünk tanácsokat, ez a feladatunk, tehát előkészítünk különböző rendezvényeket és szövegeket, amelyeket aztán a tanács is megvizsgál. De összeállítottunk egy úgynevezett informális munkacsoportot a legutóbbi ülésünkön, ez egy teljesen új munkacsoportnak számít, informális keretek között dolgozik, és ez mindenek előtt a jogi aspektusokat vizsgálja a mi területünkön. Azt gondolom, óriási jelentősége van, hogy tanuljunk egymástól, és megnézzük, hogy milyen tendenciák jelentkeznek. Mindenek előtt a szociális szolgál, általános érdekű szociális szolgáltatások jogi átültetéséről beszélünk a belső piacon. Egyébként a következő fórumot is mi készítjük elő, pontosabban szólva részt veszünk az előkészítésben és úgy gondolom, hogy a bizottságunk munkáját az önök bizottságának munkájával kell összekötni, de pillanatnyilag még nem vagyok abban a helyzetben, hogy végleges választ adjak. Az azt jelenti, hogy a bizottságom tagjaival beszélnem kell még, hogy lássuk a további munkát. A következő megjegyzés. Természetesen ismerem az önök állásfoglalását, pontosabban szólva, amin pont éppen dolgoznak olvastam, hogy mi szerepel benne, de hát időre van szükségünk a mi bizottságunkban, ahol ezt meg szeretnénk vitatni. De szerintem ezt rövid időn belül megtesszük, és napirendre fog kerülni. Madam... Uh... szépen. Omen Rajten asszony. Elnök asszony. Béc úr. Köszönöm szépen a tényt. Egyrészt, hogy eljött közénk, B pedig, hogy ilyen jó áttekintést nyújtott, és a témába jól beledolgozta magát, és hát tudjuk ön holland származású, holland, és a témát nagyon jól ismeri újra és újra elhangzott persze, hogy a legjobb dolog, ha munkája van valakinek. A munka a legjobb garancia arra, hogy valaki kiszabaduljon a szegénység csapdájából. De ezért konkrét intézkedéseket is, különleges intézkedéseket is hozni kell, hogy az emberek munkát találjanak és eltekintve azon aggályoktól, aggodalmaktól, amelyeket a 2020-as stratégiával kapcsolatban mondott, és eltekintve attól, hogy a szociális dimenzió ebben nincs eléggé szerepeltetve, most eltekintve ettől, úgy gondolom, hogy egyéb eszközökre is szükség van, még például a szociális uh, alapokra gondolok, de ide tartozhat az globalizációs alap is. Különböző eszközeink vannak, és a lényeg az, hogy a társadalom alsó rétegeit jobban támogassuk abban, hogy munkát találjanak. Felteszem a kérdést, hogy ezen a szinten vannak-e lehetőségeik, hogy például jobban ügyeljünk erre, tehát arra vagyok kíváncsi, ön mit gondol, ha erre koncentrálunk, akkor ebben sikeresek leszünk-e? A következő az életminőség kérdése. Ön azt mondta, hogy európai szinten alig ha tudunk változtatni, hiszen a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel ebben, de hát tudjuk, hogy vannak irányelvek, Például én magam a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos jelentésen dolgoztam, ahol igyekeztem leírni, hogy mit jelent az, hogy mm, élethez méltó nyugdíj. A második, első és második pillérről beszéltünk itt. Én természetesen nem akarom ezt európai szinten eldönteni, mert ha megnézem az általános életű szociális szolgáltatásokat, akkor az is igaz, hogy nagyon komoly különbségek vannak a tagállamok között. Van, ahol például a szociális szolgáltatásokkal egészítik ki a jövedelmet. Vagyis azt gondolom, hogy itt kell folytatnunk a vitát, el kell mélyítenünk a vitát ebben a témában, ugyanis nagyon fontos az, hogy a társadalom egy harmadának lecsúszását megakadályozzuk, és ha a felső réteg és a alsó réteg közötti különbség egyre növekszik, az nagyon nagy probléma. Köszönöm szépen. Holland vagyok valóban. Biztos vagyok abban, hogy ez is szerepet játszik valahol, de azért nem a jelentésemben. Én azt szoktam mondani, én vagyok a legkisebb közös többszörös a bizottságomban, és igyekszem ezt a legkisebb közös többszöröst persze maximalizálni, de azért azt el kell, hogy mondjam, én elnöke vagyok egy bizottságnak, amelynek a nevében itt beszélek, és abban is így van ez, amiről ön az imént beszélte. A szegénységből kivezető út az az út, amelyet újra és újra hangsúlyozunk a mi bizottságunkban, ezért megállapítom megint egyszer, hogy nagyon fontos, hogy a munkaügyi bizottságban és a Szociális Védelmi Bizottságban szoros együttműködésre van szükség. Nagyon fontos a szociális aktivizálás, de nagyon fontos a munkaerőpiac politika is ebben az összefüggésben, és ide tartozik a szociális integráció is, hogyha a kettő viszonyáról beszélünk, az a fontos, hogy jó egyensúlyt találjunk, és ez a jó egyensúly, helyes egyensúly országonként változhat is. Analitikus szempontból nem mindig könnyű egy olyan képletet találni, amit mindenhol használni lehet az Európai Unióban. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a kihívás adott, és foglalkoznunk kell vele. A következő pont az az egyéb eszközökre vonatkozott. Az én bizottságom mindenek előtt Európa 2020-szal foglalkozik operatív értelemben is, ami azt jelenti, hogy véleményeket készítünk, állásoklásokat, VTO vonatkozásában is, aztán a kohéziós alap vonatkozásában is készítettünk egy véleményt és úgy gondoljuk, hogy mindenek előtt az európai szociális alap lenne a jobbik eszköz arra, hogy az Európa 2020-as stratégiát végrehajtsuk. Mindenek előtt, ha a mi területünkön ismert célkitűzésekről beszélünk. A következő pont mi az, hogy emberhez méltó, élethez méltó nyugdíj? Hát azért ez egy bonyolult téma, és ez a téma azt jelenti, hogy mert nem kell külön kitérnem, óriási különbségek vannak egyes országok között, ezért nagyon bonyolult a vita ebben a témában. Különböző mutatók vannak, van egy munkacsoportunk és egy alcsoportunk is, amely éppen ezt vizsgálja, tehát a különböző mutatókat igyekszik gorcső alá venni, és ezt újra és újra figyelembe kell vennünk mindenek előtt, amikor az Európai Parlamenten működünk együtt. Egy rövid megjegyzést, mondatot. Egy dolgot szeretnék, mivel ez egy jelentést készít, állásfoglalást készít, véleményt készít, az a benyomása önnek, hogy ezek a vélemények tényleg elolvasásra kerülnek, meg főleg végrehajtja ezeket valaki? Befolyásolják az Európai Bizottságot ezzel? Ugye az, most milyen bizottságra gondolt? Az Európai Bizottságra. Hát az Európai Bizottságban nincs képviselő, de szerintem igen. És az Európai Bizottság nyilván tagja egyébként a mi szervezetünknek és a mi ö, bizottságunknak is tagja, a Szociális Védelmi Bizottságnak, és ez azt jelenti, hogy a bizottságunkban részletes viták lesznek erről. Monsieur Christensen, mi simplement... Christensen úr következik de mielőtt Krisztensen úrnak adom meg a szót, szeretném azért arra emlékeztetni önöket, hogy a bizottság szerepe egy a tanácssal és a bizottsággal kapcsolatos szerep is. Krisztensen úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadását. Lenne egy kérdésem a jelentéssel kapcsolatosan, amely már e, kidolgozás alatt van a tagállamok jelenlegi helyzetével foglalkozandó. Ugye beszélt a 2020-as stratégia kulcs témáiról, de szeretném tudni, hogy ez a foglalkoztatási piac, piachoz hogyan is viszonyul ez a jelentés, és a szegény munkavállalók, a bevándorlók problémákkal mennyire foglalkozik, ugyanis hogy olyan alacsonyak a bérek, hogy egyszerűen az emberek nem tudják az életüket megfelelő feltételek között leélni. Köszönöm. Wat betreft de problematiek van de migratie en... Ami a bevándorlók problémáját illeti, úgy gondolom, hogy ez a foglalkoztatási bizottság eh, hatáskörébe tartozik, akkor is természetesen, hogyha vannak szociális vonatkozásai, amelyekkel mi is eh, foglalkozunk. Ami a eh, szegénységet illeti, hát ez kimondottan a mi bizottságunk témája. Mindenképpen ki kell alakítani egy olyan helyzetet, amelyel hozzájárulhatunk a szegénység felszámolásához. Én nem tudom, hogy hogyan fog mindez tükröződni a jelentésünkben, de foglalkozunk ezzel a témával. Nagyon jó, de Róza úr ismételten kérte szót, úgyhogy most visszaadom neki a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni egy rövid pontra Omen Röjten asszonynak adott válaszában egyetértett azzal, hogy a foglalkoztatás az egyik legjobb módja annak, hogy felszámolják a szegénységet, vagy kezeljék a szegénységet. Ezzel egyetértek, de a decens foglalkoztatás, decens bérekkel és jövedelmekkel. Írországban is vannak olyanok, akik nagyon kiszolgáltatottak, szegények, és a nők esetében konkrétan nagyon sok nő, tehát rekord szintet ért el a nők szegénysége, akinek nyug, nyugdíjas nők elsősorban, tehát nem igazán lehet a megoldás csak is a foglalkoztatási iránymutatókon keresztül kezelni. Ugye azt hallottuk, hogy öt ember közül egy szegénységben él, vannak olyanok, akik nyugdíjasok, vannak, akik dolgoznak is, és mégis szegények, aztán ott vannak a gyerekek, például gyermeküket egyedül nevelő szülőkkel, a, 14 millió súlyosan kiszolgáltatott ember hogyha komolyan akarunk a szegénység problémájával foglalkozni, akkor meg kell nézni, hogy milyen politikákat lehet kidolgozni, hogy kezeljük e, és foglalkozunk ezzel a témával. Köszönöm szépen. Személyes megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatosan. Amikor a szegénységről beszélünk, és a munkáról, a foglalkoztatásról, akkor az illó kifejezését kell használnunk. Az illó decens munkáról beszél, decens munka, ez az illó meghatározása. Ezt franciául travail décentnak mondják, és ezt kell alkalmazni mindenképpen. Statisztikai adatok léteznek, igen, igen, léteznek. Én nem tudom kívülről a statisztikát, nem ismerem a statisztikai adatokat kívülről, de természetesen el tudom önnek küldeni. Elnök asszony, két témát szeretnék megemlíteni, ha ezzel kapcsolatosan mondaná valamit. Először is a makroekonomiai mutatókkal kapcsolatosan, amelyeket kidolgoznak most a, a gazdasági irányítás, kormányzás során az Európai Parlament is véglegesíti már az álláspontját, de a mi szakbizottságunk véleményeket dolgozott már ki makroökonomiai útmutatók, mutatókkal kapcsolatosan, a mutatók táblázatával kapcsolatosan, és az egyedüli szociális mutató, amelyet figyelembe fognak venni, az az, amely a munka egységes költségeivel foglalkozik. Egyesek azt mondják, hogy a verseny és a versenyképességet nem lehet ezzel a mutatóval mérni, a tagállamokban. Minket aggaszt ez a helyzet, mert az EU 2020-as stratégiában meghatároztuk ezt, és hogyha nem lesznek lehetőségek, ezt, a, ezt az mutatót is felügyelni, akkor az egésznek semmi értelme nincs. Nem tudom, hogy az önök bizottságánál mennyire foglalkoznak e, ezzel, és egyáltalán hogyan is szándékoznak e, ezt a témát kezelni, vagy egyáltalán e, milyen jogosultságok van, hogyan tudják ezt az üzenetet megfelelő módon továbbítani. Nagyon bonyolultan írják le az egyik dokumentumukban ezt a, ezeket a feladatokat, de azt hiszem, hogy az önök bizottságának lesz szerepe a megvalósítás során, tehát ez az első kérdésem, hogyan lehet, tehát ugy, ugyanis úgy gondolom, hogy az önök bizottságánál is vannak aggodalmak. A második témám az Európai Szociális Alappal kapcsolatos, és elmondta, a, hogy a programjukban jövőben szándékoznak önök is megvalósítani az EU a stratégiá, az EU stratégiát 2020-ra vonatkoztatva. És két kérdés merül fel ennek kapcsán. Az egyik az, hogy hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy az Európai Szociális Alap jó, jó szolgálatot tesz-e és nem esetleg a szankciók irányába megy el. Az önök bizottsága már e kockázattal kapcsolatosan véleményt mondott el, aztán a feltételekhez kötöttséget hogyan lehet a pozitív megfelelést biztosítani a stratégia megvalósítása során. Tehát, hogy ne csak szankciós eszköz legyen, vagy egy kontroll eszköz legyen, amely gazdasági szempontból haté- nem lenne hatékony és jogos. Na most az első kérdését illetően. Jelenleg, a jelenlegi folyamatokban hát nem igazán látom, hogy előre haladnánk. A, a kormányzás problematikája elég bonyolult folyamat, és minden attól függ majd, hogy az Európai Unió hogyan is fog eljárni. Mindenki egyetért abban, hogy egy nagyon átlátható folyamatra van szükség, amelyet Európában mindenki átlát, követhet, és csak így lehet megvalósítani az EU 2020-as stratégiát. És milyen politikai döntésekkel foglalkozunk? Hát vannak olyan döntések, amelyek eh, politikai szempontból a tanács hatáskörébe tartoznak, és nem a mi bizottságunkhoz. Természetesen a jövőben nagyon sok mindenről lesz szó, még a mi bizottságunk munkája során is. Tehát ez a, elnézést kérek, mondja az elnök asszony. Tehát akkor önök nem tudják azt mondani, mondjuk, hogy legyen egy mutatónk a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatosan, a szegénységgel való foglalkozással kapcsolatosan. Tehát önök nem, nem tudják ezt nem, hát nekünk vannak mutatóink. Vannak ö, mutatóink, amelyeket politikai szempontból is meghatároztak már. Ö, sőt, vannak ö, alcsoportok, in, mutatók alcsoportjai. Ö, de lesz még ezzel kapcsolatosan vita is, mert ö, bizonyos munka még folyamatban van, éppen ezért semmi konkrétumot nem tudok mondani most, mert a munkálatok még folyamatban vannak. Ami a szociál, az Európai Szociális Alappal kapcsolatos, én már mondtam, hogy van egy véleményünk, egy jelentésünk, amelyet még el kell fogadni, majd a tagállamoknak is, valamint a bizottságnak is. A mi bizottságunk operatív feladatokkal nem foglalkozik. Az Európai Bizottságnak a feladata az operatív munka, de a vélemény tervezetekkel kapcsolatosan mi is állásfoglalunk. Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr ezt az első eszmecserét, majd még az általános érdekű szociális szolgáltatásokról lesz vitánk. Szeretném felhívni a figyelmét a mutatókkal kapcsolatosan, hogy a vita már folyik, folyamatban van, az ECOFIN tanács a múlt héten már az mutatók listájával is foglalkozott. Itt a mak kulcs makroökonomiai mutatókról van szó. Az új európai irányítás vagy kormányzás egy fontos eszközeként tekintik a mutatókat. Tehát a mutatók listáján megint csak egyetlen egy mutatót látok, amely a szociális aspektusokkal foglalkozik. Tehát ez a ö, munkaerő ö, egységes ö, költségeivel foglalkozik. Tehát azt látom, hogy megint csak egyensúly hiány lesz szociális téren, és ez természetesen kihat majd a makroökonomiai szinten is. Ha megengedi, elnök asszony, akkor még egyszer aláhúznám azt, hogy jelenleg vannak mutatók már a fenntarthatósági területen, már léteznek, de természetesen még vannak olyan dolgok, amelyeket ki kell dolgoznunk a ami a mutatókat illeti, fontos az elemzést is elvégezi, de már vannak mutatók. Elnök asszony, köszönöm szépen ezt a pontosítást. Nagyon jól tudjuk, hogy a belga elnökség milyen sokat dolgozott, hogy ezeket a mutatókat kidolgozza, és hogy ezek hasznosak legyenek. De az, hogy megvannak már a mutatók, és hogy azokat jó szolgálatba állítjuk, ez két különböző dolog és ez egy fontos dolog. Köszönöm szépen még egyszer az eszmecserét, és egy következő alkalommal találkozunk, és akkor majd az októberi eseményről is beszélünk, amelyre utalt. Köszönöm szépen! Bien, nous en venons à notre... Euh, Következik eh, a délelőtt utolsó napirendi pontja. A bizottság előadása az ipari szerkezetváltás kísérleti projektjéről és annak nyomon követéséről. Meg is adom a szót Lebrun úrnak az Európai Bizottság részéről. Tessék önni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szót engedjen meg, hm. eh, mielőtt az ILO eh, kollégának átadnám a szót, akivel együtt alakítottuk ki a projektet. Én csak emlékeztetni szeretnék rá, hogy a szerkezetváltási eh, projekt a változóban lévő gazdaság körülményei között valósul meg, nem konkrétan a válsághoz, a konjunkturális tényezőkhöz kötődik. Itt a strukturális gyökerű állandó változásokról van szó, új technológiák megjelenése, globalizáció, demográfiai változások, éghajlatváltozás elleni küzdelem, új termékek megjelenése, új kereslet, igények megjelenése. Mit is jelent a struktúraváltás, szerkezetváltás? Nos, egy cég munkaerejének megváltozását, és elkerülhetetlen változásokról van szó, folyamatos változásokról, amit az előbb is említettem, és szükségszerű változásokról az európai gazdaság, és így a lakossági jóléte érdekében ennek a haszna időben eloszlik, és a régiók között is megoszlik. De a szerkezetváltás egy adott pillanatban, egy adott régióra koncentrálva szokott megvalósulni. Ennek aztán lehetnek persze negatív kihatásai egy adott régióra, egy adott dolgozói csoportra vonatkozóan, és középtávú kihatásai is. Két fontos kérdéssel foglalkoztunk tehát. Egyrészt azzal, hogy hogyan gondoskodhatunk arról, hogy a szerkezetváltás által érintettek a dolgozók, a cégek, a régiók miként tudnák jobban elébe menni a változásoknak, hogy csökkenjen a változásoknak a szociális költsége, ugyanakkor a versenyképesség fennmaradjon a gazdaságainkban. És mi a legjobb eszköz egy gyakorlatok megosztására, annak érdekében, hogy a legjobb gyakorlatokat átvegyék, és egész Európában terjesszék. Megpróbáltunk ezekre a kérdésekre válaszolni, és 2008-ban az Európai Parlament pilot projektjét vettük igénybe, ahhoz, hogy az Arenas kezdeményezést elindítsuk. Az utolsó uh, slide nem is fogok sokat beszélni, mert a uh, munkavilágszervezet képviselője részletesen fogja ismertetni ezeket a dolgokat. Köszönöm a bevezető lehetőséget, elnök asszony. Uh, igen, értem, hogy a kísérleti projektet a az ILO Nemzetközi Képzési Központja vezényelte, és itt vannak a képviselői is az ILO Képzési Központnak. Ketten vannak, nem tudom, hogy milyen sorrendben akarnak szólni, ezt majd önök elintézik, eldöntik. Tomlinson úr szól elsőként ezek szerint. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az ILO Nemzetközi Képzési Központjából jöttünk, és e, e, mi végeztük a 27 tagállamban, e, az EU 27 tagállamában a tanulmányt egy nemzeti háttérdokumentum készült az Arenas projekthez, itt felmérték, hogy milyen eszközöket lehet használni a változások előrejelzése érdekében. Ezek a háttéranyagok szerepelnek a websájtunkon, 27 független szakértő készítette el őket, és természetesen három oldalú nemzeti szemináriumokon eh, vitattuk meg őket, a szemináriumok eredményeképpen aktualizáltuk, frissítettük is eh, szintézis eh, jelentést készített három független szakértő a tapasztalatok összegzése érdekében Független volt a módszertan, de természetesen megvoltak a korlátai. Az adatok hozzáférhetősége nagyon változik országonként például. És persze előfordul, hogy a szakértők nem teljesen elfogulatlanok az egyes tagállamokban Persze a szemináriumokon csak a résztvevők véleményét lehetett meghallgatni a három fél részéről. Aztán voltak kihívások az összegzésben is, nagyon gazdag, összetett információ halmazzal kellett megbírkózni. Na, 2009 áprilisa és 2010 júniusa közötti időszakot vizsgáltuk, 76 intézkedés az előrejelzés és 110 kezelőintézkedést, 800-an vettek részt a különböző szemináriumokon, és 54 magáncég vett részt az esettanulmányok elvégzésében, elkészítésében. Természetesen gazdasági és pénzügyi válság kezdődött 2008-ban, ennek a körülményei között végeztük a tanulmányt, egyre több volt a szerkezetváltási eh, eset, eh, emelkedett 7%-ról eh, 2008-ban a tavaly 10%-ra az EU munkanélküliségi rátája és csomó intézkedést hoztak a kormányok Természetesen a munkaerőpiaci helyzet és a munkanélküliség is nagyon változó volt tagállamonként. Azt jegyeztük fel, hogy 22 tagállamban válságellenes csomagot vezettek be. Az országokat két-három csoportra lehet osztani voltak olyanok, amelyek a munkaerőpiaci szolgáltatásokra összpontosítottak, voltak olyanok, amelyek munkaerőpiaci intézkedésekre, illetve voltak olyanok, amelyek munkaerőpiaci támogatásra. Különösen Közép-Kelet-Európában találunk olyan országokat, ahol viszonylag kevés pénzt szántak az intézkedésekre, voltak olyan országok, mint például Belgium, Dánia, Olaszország, Finnország, Svédország, ahol nagyon komoly szolgáltatásokat indítottak be, és vannak olyan országok, például Németország, ahol a munkaerőpiaci támogatás volt jelentős. Most pedig odaadom a mikrofont a kolléganőnek. Igen, Köszönöm. Most pedig eh, röviden összegezném, hogy milyen intézkedésekkel tudnak elébe menni az szerkezetváltásnak a eh, tagállamok, hogyan készülnek fel. Nos, eh, ez az anticipáció nem egyetemlegesen elfogadott koncepció. Többféleképpen értelmezik, többféle szinten alkalmazzák, de vannak jó gyakorlatok, jó kezdeményezések, folyamatos monitorozás, például a gazdasági és munkaerőpiaci tendenciák esetében, illetve intézkedések az átmenet támogatására, munkahelyek átalakítása, munkahelyek létrehozása, képzettség, innováció, az első csoportba tartoznak az előrejelzések, munkaerőpiaci, gazdasági. Nagyon fontos itt a gazdasági hírszerzés, a tendenciákkal kapcsolatban Finnországban nagyon érdekes hálózatot hozott létre a kormány, ugyanakkor a munkaerőpiaci előrejelzések terén nagyon jó munkát végzett az észt minisztérium, aztán Portugáliában egy külön obszervatórium jött létre, regionális szinten is vannak monitorozási rendszerek, például a Moldva sziléziai, vagy moráviai sziléziai területen, a cseh köztársaságban, illetve Finnország egy részén. Az utolsó intézkedéscsoport a korai figyelmeztető rendszer, ami lehetővé teszi a munkaerőpiaci mozgások előrejelzését és tervek készítését ami lehetővé teszi a szerefelők számára, hogy korán stratégiát alakítsanak ki Ausztria, Litvánia, Lengyelország és Írország. Tehát így a felkészülés és az átmenet támogatása a versenyképesség fenntartása érdekében, és a beruházások, innováció támogatása érdekében is fontos, ami az innovációt illeti, nagyon érdekes tapasztalat volt a Beta Technics platform tapasztalata a Hollandiában az átképzésben, illetve a technológiai eh, púlok kialakítása Franciaországban, és eh, voltak érdekes kezdeményezések eh, arra is, hogy a KKV-knál Magyarországon, Portugáliában, Szlovákiában az innovációt támogassák a beruházás ösztönző eszközök között a szárjót említeném Szlovákiában. Az átmenet támogatása azt is jelentheti, hogy regionális szintű kezdeményezéseket tesznek a változásokhoz való alkalmazkodásra, olyan területeken, ahol különösen súlyos munkaerőpiaci problémák vannak, bevata képzési alap Hollandiában nagyon érdekes, de területi szinten nagyon sok kezdeményezés van, bevonó alapon, a mm, vállalkozás fejlesztés erősítésével, például az olaszországi kezdeményezés, illetve sok szereplős példa van rá Svédországban. Korlátozott a hatása ezeknek a kezdeményezéseknek, nyilván csak a célzott régióra vagy ágazatra, területre vonatkozhatnak az utolsó intézkedés csoport, ami az átmenetet támogatja, az egyéni támogatás nyújtása. Például, hogyha valaki már nagyon régóta dolgozott ugyanannál a cégnél, vagy dolgozik ugyanannál a cégnél, vannak olyan intézkedések, amelyek az idősebbeket célozzák meg új lehetőségekkel Portugáliában, illetve az úgynevezett egyedi tanulási számlák az Egyesült Királyságban. A továbbképzés nagyon fontos lehet a felkészülésben, ezt felismerték sok országban, és nem csak az elbocsátások idején. Németországban például az élethosszon átvaló tanulás kezdeményezése jelentős, az ilyen típusú kezdeményezéseket a kollektív szerződések is tartalmazhatják, például Franciaországban van ilyen kezdeményezés. Melyek a fő tanulságok? a felkészülés terén. Azt mondjuk, hogy nem egyetemlegesen, egységesen értelmezett a koncepció egész Európában, de vannak intézkedések, kezdeményezések, valószínűleg az adatgyűjtés jobban kellene koordinálni, még nagyon sok a végrehajtási nehézség a KKV-k számára, az állam kulcsfontosságú szerepet játszik az előzetes intézkedéseknél, és a cégeknél akkor lehetnek hatékonyak ezek az intézkedések, hogyha a szociális párbeszéd, a kollektív szerződésre irányuló tárgyalás létezik. Sajnos nincsen szisztematikus értékelése ezeknek az ért- intézkedéseknek ami a szerkezetváltási intézkedéseket illeti, több megközelítés van. Az elbocsátás elkerülésére irányuló intézkedésektől a negatív hatások csökkentéséig terjednek ezek, illetve az új munkahelyek teremtéséig. Nagyon sok intézkedés intézkedést hoztak a válság idején, ami az első intézkedéscsoportot illeti. Nagyon sok országban utolsó lehetőségként tekintenek csak az elbocsátásra. Támogatott fizetéscsökkentés, időszakos, részmunkaidős megoldások több helyen támogatták a munkahelyek megőrzését, csökkentett fizetésekkel, támogatásokkal, munkavállalók kiküldésével, nagyon nehéz sok helyen mondták megállapodni a munkavállalói képviselőkkel. A támogatásoknak nem ugyanolyan a hatása, és nagyon sok feltételhez kötik őket, az igénybevételüket illetve nem termelő jellegű cégek is kapnak ilyet időnként, illetve olyanok, amelyeknek nincs semmilyen jövőbeli perspektívájuk. Egyes országok rugalmas munkaidő számlát vezettek be, ezek a rendszerek általában a gyártóiparban, Ausztriában, Franciaországban, Hollandiában Olaszországban jöttek létre, illetve a Benelux államokban, az ilyen rendszereknél is támogatást nyújtanak kompenzációként a dolgozónak az államok az egyik gyengeség az, hogy nehéz előrejelezni, hogy mikor állt talpra a gazdaság, illetve hogy mikor kereket hasonló rövidebb idejű munkavégzést tesz lehetővé a részmunkaidő. Ez a megoldás időszakosan csökkenti a munkaidőt állami támogatással. A különbség az, hogy itt drasztikusan csökken a munkaidő, ugyanakkor sok országban ez gyors alkalmazkodást tesz lehetővé a termelés csökkenéséhez. Egyes országban azonban úgy gondolják, hogy ez csak halogatása az elbocsátásnak. A negyedik lehetőség az időszakos elbocsátás, tehát megmarad az állás, de fizetés nélküli szabadságra küldük az embereket bizonyos munkavállalói csoportokra, szektorokra alkalmazható. Belgiumban, Olaszországban vannak ilyen kezdeményezések, a úgynevezett fizetésgarancia alap amikor nincs alternatívája az elbocsátásnak, akkor a következő intézkedések jönnek szóba, időelőtti nyugdíjazás, végkielégítés, illetve átmeneti intézkedés. A korkedvezményes nyugdíjat nagyon sok helyen alkalmazták, egyes helyeken, például Spanyolországban úgy ítélik meg, hogy ez előnyös, hiszen munkahelyeket teremtenek így a munkanélküliek számára. Ugyanakkor nagyon vitatott kérdés a fenntarthatósága, a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szempontjából. Több országban a kollektív eh, elbocsátások esetében végkielégítést kell fizetni a cégnek, de nem minden országban van ilyen jogi kötelezettség, például Dániában, Svédországban nincs ilyen. Gyakran úgy tekintik, hogy ez újabb teher a vállalkozók számára a válságkörülményei között. Az utolsó típusi intézkedés a munkahelyek megszüntetése, az átalakítás megkönnyítésére. Németországban, Franciaországban, Svédországban a munkaügyi központok tanácsadást nyújtanak, munkaügyi tanácsadást nyújtanak, annak érdekében, hogy az elbocsátás negatív hatásait csökkentsék. Az átmenet támogatása, az újraintegrálás programokon, kezdeményezéseken keresztül valósul meg, amelyek a képesítés javítását célozzák. A finanszírozás különbözik országonként. Itt látnak néhány példát, hogy hogyan lehet igazolni a munkavállalók tapasztalatát Észtország, Hollandia, Cseh köztársaság, különböző programok Portugáliában is. Végül a fő tanulság nagyon sokféle intézkedés lehetséges, de még országokon belül is nagy az eltérés. A, az államok részvétele a szerkezetváltásban is nagyon különböző, arányú. A, van, ahol nagyon sokrétű szabályozás van, időnként az intézkedések csak a hagyományos, aktív munkerőpiaci szakpolitikára szorítkoznak, máshol pedig mindenféle szerkezetváltást támogatnak. A tagállamok többsége azt támogatja, hogy ne bocsássák el az embereket távú intézkedésekkel, és csak néhány tagállam támogatja a, az új munkahely keresést, új munkahelyek kialakítását, munkahelyek átalakítását. átmeneti vagy hosszú távú megoldásokat találtak a válság idején, nehéz volt ezeket persze értékelnünk. The findings from the study. A tanulmányból még azt is el lehet mondani, hogy a szociális párbeszéd nagyon hatékony lehet a szerkezetváltás kezelése során, természetesen feltételezve, hogyha megvan a kölcsönös bizalom, és hogyha jó a kommunikáció és az intézményes keret, az állami részvétel a különböző területeken a válság során teljesen evidens volt, sok olyan létező keretet, lehetőséget kiszélesítettek, amelyek a múltban léteztek. A elő, elő, elébe kell lépni a változásoknak gyors válaszokkal. A decentralizált szinteken, az önkormányzatoknál is foglalkoztak azzal, is, hogy hogyan lehet a gazdasági szerkezetváltást megvalósítani, különböző dilemmákat illetően. Szintén foglalkozik a tanulmány ezekkel, a jogosultságok szintjén, kik azok, akik hozzáférhetnek például a részmunkaidőhöz és a különböző létező rendszerekhez, a szociális jutatásokhoz. A KKV-k esetében azt látjuk, hogy sokkal inkább korlátozott a helyzet, mint nem. A kompenzációs filozófiát próbálják meg, megvalósítani ez, ezeken a területeken. Azt is látjuk, hogy a kiszolgáltatott munkavállalók, a fiatalok, a fogyatékossággal élők, az idősebbek sokszor vesztenek a szerkezetváltás során, ők a legnagyobb vesztesek. Most a különböző vállalatoknak felelőssége az, hogy a dolgozók sorsával foglalkozzanak az elkezdett során is. Minden országban, minden szemináriumon nagyon sokat vitatkoztak a szakmai képzés ről, az oktatásról és a szakmai foglalkoztatásról. Végül pedig mind ezeket az információkat megtalálják az Arena, Arenas weboldalán. Köszönöm szépen. Köszönöm. Krisztánzen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a beszámolót, az előadást. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy nagyon fontos területről van szó, a növekedés szempontjából, az európai foglalkoztatás szempontjából. És fontos, hogy a vállalatok a jövőben képesek legyenek a szerkezetváltást megvalósítani talán nincs sok lehetőségünk, ugyanis a legtöbb európai vállalat kis vagy középszintű vállalat. Na most könnyen meg lehet változtatni a termelést, például az igényeknek megfelelően? Nem tudom. Én jelentéstevő voltam 2007-ben a Flex Security témában, és akkor arról döntöttünk, tehát az állam és kormányfőkkel, hogy a flex security, tehát a rugalmas biztonság minden országban be kellene vezetni, egy bizonyos formában, természetesen olyan formában, amely megfelel a szociális és a foglalkoztatási politikának az adott országban. Bizonyos országok a kollektív szerződések mellett tették le a voksot, az én országomban, például Dániában ezt ö, ö, alkalmaztuk, más országok jogalkotási alapon védik a munkavállalókat, tehát a rugalmasság és a szociális biztonság fontosak lennének, és ebben a jelentésben itt valami hiányzik nekem. Miért nem beszélünk például az aktív beruházásokról egy olyan politikába, olyan foglalkoztatási politikába, amelyek hatékonyak lehetnének. Dániában a GNP GDP-nknek 6%-át erre a területre szálljuk. A nagyon fontos számunkra az, hogy segítsük az elbocsátott munkavállalókat, hogy elősegítsük a mobilitást a munkaerőpiacon ugyanis én úgy gondolom, hogy minden egyes munkavállalóval külön-külön egyenként kell beszélni és tanácsot adni az adott személynek. A munkavállaló ilyen alkalmakkor nem fog ellenállni, és meg fogja érteni, hogyha a munkáltatója egy rugalmasabb biztonságot szeretne e, bevezetni. Látjuk azt, hogy számos országban a munkavállalók, a szakszervezetek ellenállnak a e, jelenlegi folyamatoknak, mert e, mindenki fél, hogy elveszíti az állását. Rövid távú szerződések rendszerére is szükség van, vagy a részmunkaidő bevezetése, még akkor is, hogyha csökkennek a bérek, fizetések, de mindez, a, mindez nem igazán a munkavállalók szolgálatába állított megoldás. Azt hiszem, hogy a foglalkoztatásba kellene aktív módon beruházni, mert csak így lehet a munkaerőpiacot is rugalmassá tenni. Fontos, szükséges ez a ö, Köszönöm szépen. Ö, igen, hát ez az északi ö, rendszer tükrözte. Ha megengedi, akkor én is teszek fel önnek egy kérdést, és egy kommentát is szeretnék az elhangzottakhoz fűzni. Én nagyon kedvelem az északi rendszert, és azt hiszem, hogyha az európai modell az északi modellt venni alapul, akkor ez egy nagyon jó dolog lenne. Azonban nem tudom, hogy, hogy könnyen átvehető-e ez a modell például a szociális párbeszéd, kohéziós szint, e, és így tovább terén. De mindenképpen érdekes lenne elmondani azt, hogy az önök tanulmányában végül is érzik ezt a különbséget. A szerkezetváltás értékelése során ugye röviden utaltak csak ezekre a kérdésekkel, mármint a szociális párbeszéd, rugalmasság és így tovább. Az európai jogalkotó jogalkotás szempontjából, amikor tanulmányozzuk a különböző dossziékat, anyagokat, amikor a kiigazítási alap módozataival foglalkozunk, akkor látjuk, hogy ezt az alapot sok esetben igénybe veszik a szerkezetváltások során is, még multinacionális vállalatok is. Én úgy gondolom, hogy az alap szempontjából fontos lenne egy kötelező érvényű jogszabály, amely rákényszeríti a vállalatokat, hogy azon túl, ami a kollektív szerződésekben létezik, sokkal többet tegyenek meg. Az önök kísérleti tanulmányában megvontak valamilyen végkövetkeztetést, végkövetkeztetéseket? Én tudom, hogy azt fogják javasolni, hogy fontos a, a jó magatartás kódex megléte. Igen, de ezen túl mit lehetne a biztostól kérni, milyen típusú kezdeményezésekre lenne szükség jogalkotási szempontból, a, amelyekkel lehetne mobilizálni a szociális partnereket. Mit teszünk? Mik az eredményei ennek a kísérleti projektnek? Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi az utolsó kérdésével vagy megjegyzésével kapcsolatosan, szeretnék bemutatni néhány konklúziót, néhány végkövetkeztetést, amelyeket levontunk a 27 gyakorlatból. Azt látjuk teljesen világosan, hogy a legkülönbözőbb tapasztalatok, gyakorlatok léteznek, beleértve nagyon innovatív gyakorlatokat, tapasztalatokat is a 27 tagállamban. Az a jelentés, amelyet ön megkapott, ezt még kiegészíti 27 tagállami jelentés is. Ahogy, ahogy a kollégáink is mondták, nem létezik egységes megoldás. Nagyon nagyok a különbségek. De azt is látjuk az elemzésből, hogy az idő során azonban van egyfajta konvergencia, egyfajta közös megközelítés. Annak érdekében, hogy odafigyeljünk a rugalmas biztonságra. De még ezen a területen is nagyon nagyok az eltérések. Azt is látjuk, hogy vannak úgynevezett reaktív tapasztalatok, gyakorlatok. Ez azt jelenti, hogy mondjuk bezár, bezárnak egy vállalatot, egy gyárat, aztán a kollektív elbocsátások is léteznek. Természetesen ez, ez a munkavállalók számára, vagy az adott régió számára mindig drámaiak. Nem lehet -e tovább menni ezen a területen azt hiszem, hogy már elhangzott az, hogy szükség van arra, hogy a bizalom, bizalmat kialakítsuk a munká, munkavállalókkal, a régiókkal, hogy segíthessünk nekik az állandó változások szakaszaiban. Vannak olyan kísérletek, vagy, vagy mm, nemzeti protekcionista kísérletek is, amelyek előtérbe kerülnek ebben a vitában. Van, vannak olyan megközelítések, amelyek stratégiaiak, és amelyek európai megközelítések. Én nem magatartás kódexről akarok beszélni, egyfajta európai keretről beszélnék, amely a legjobb tapasztalatokat, a legjobb gyakorlatot próbálja átvenni és alkalmazni. Mellesleg a bizottság három fontos dokumentumában megtalálják ezt az iparpolitika, a Single Market Act és a New Skills and Jobs című dokumentumokban megtalálják ezeket a témákat. A bizottság kinyilvánította azt, hogy elindítja a vitát még ebben az évben a szociális partnerekkel egy európai kereten belül a szerkezetváltások témájában. Tehát világos szeretnék lenni önökkel. Ez egy nehéz dosszié, és nehéz lesz a vita, ugyanis a munkaerőpiac és a foglalkoztatás van a középpontban. Az átmeneti helyzet az mindig nagyon bonyolult, például egy munkavállaló szempontjából lényegbe vágó. És mi pedig meg szeretnénk találni az, az egyensúlyt aközött, hogy a vállalatok adaptálódjanak, hogy könnyebben tudjanak a megfelelő környezetet alkalmazkodni, és a munkavállalók körülményei között. Hogyan lehet ezt a két dolgot összeegyeztetni? Ahogy mondom, nagyon nehéz lesz a vita. A biztosom meg van erről győződve, de minden, ami megerősítheti és megkönnyítheti ezt a vitát, az, az, azokat a javaslatokat üdvözöljük. Ugye az Európai Parlament pénzét használtuk fel erre a, e- erre a kísérleti projektre, és a számvevőszék is nagyon pozitív eredményeket mutatott ki. Szeretnék köszönetet mondani az ICT Ilónak ezért a munkáért. Elnök asszony, köszönöm szépen! Ha nem is sokan voltunk ezen az eszmecserén, azt hiszem, hogy nagyon fontos volt ez a vita, mert a, ez a kísérleti projekt a, az Európai Parlament számára is egyfajta mozgásteret jelentett, és mi is elgondolkodhattunk azon, hogy hogyan lehetünk kreatívak, mert milyen irányba induljunk el. Ez egy nagyon nehéz munka, és mi is tudjuk, hogy az elvárások nagyok, és a megvalósítás az elvárások között sokszor nagy a szakadék. A nyomonkövetés témájával is foglalkoznak az ajánlások kapcsán. Én is szeretnék köszönetet mondani a képzési központnak az önök jó munkájáért igen, a kevés kollega volt a teremben, esetleg jobb lenne, a többen van, vannak a, itt akkor, amikor ilyen kísérleti projekteket mutatnak be. Számunkra ugyanis mi, akik a kezdeményezők voltunk, hogy egy ilyen kísérleti projekt szülessen meg, fontos tehát akkor meghallgatni a különböző véleményeket. Az ipari szerkezetváltás természetesen egy fontos téma, és a, az elkövetkezendő években szembe kell nézni ezzel a témával. Hát még egyszer szeretnék mindenkinek, mindhármuknak köszönetet mondani, hogy részt vettek a munkánkban, és le is zárom az ülésünket, berekeztem az ülésünket. Tizen... 5 órakor találkozunk ma délután, és folytatjuk az ülést.